ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. And... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést. Mindjárt visszatérek önre, csak lezárom ezt a szavazást. Elutasítottuk. A szavazókártyájával van problémája? Hölgyem? A szavazókártyával vagy a géppel van probléma? Megpróbáljuk ezt megoldani. 16-os módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es elnézést, 13-as, 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 31-es bekezdés 1-es módosítom el. Név szerinti szavazás. Még mindig nyitva van a szavazás lehetősége. Most lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A teljes állásfoglalás név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Beruházásvédelmi megállapodás EU és Vietnám között Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Állásfoglalás az EU-Vietnám beruházásvédelmi megállapodásról. Az egyes módosítóról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Most az állásfoglalásról szavazunk, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő szavazás. Kifogása 111-es cikk alapján a közös érdekű projektek uniós listája Név szerint szavazunk az egész állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő kifogása ólom és vegyületei témájában egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Az állásfoglalásról Szavazunk mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást az ellenőrzéshez. Lezárom a szavazást. 335 lett volna a szükség a többséghez, 394, tehát elfogadtuk. Uniós stratégia a nő, nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös bekezdés első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas módosító név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. J. preambulum első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk harmadik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Következő állásfoglalási indítvány, automatizált döntéshozatai folyamatok, fogyasztóvédelem, áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk kettes mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Hármas név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Ötös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. D. Preambulum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Állásfoglalásról szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Köszönöm. Következő javasolt megbizatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről, a tárgyalások megindításáról, első része az első módosítsanak mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész népszerinti szavazás, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes bekezdés első rész mellette ellenem tartaszkodik. Elfogadtuk. Második rész népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es bekezdés eredeti szövege mellette, eh, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as bekezdés 1-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 39-es bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodik. Még egyszer, mert én nem figyeltem oda elnézést. 43-as bekezdés mellette ellene tartózkodik egyetemen elfogadtuk. 47-es, 4-es módosító két részben első rész népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Szóbeli módosítás van az 50-es bekezdéshez Guzmó úr részéről, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony! Egyetértünk a állásfoglalásnak az általános védelmével, ugye védelni kell az európai állampolgárok jogait az Egyesült Királyságban, de hogy bizonyára az összes képviselő tudja, az Egyesült a megkötött megállapodás végrehajtása egy sor problémát vet fel azok az állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, Európai Uniós állampolgárok, lehet, hogy már tíz éve ott élnek, munkaszerződésük van, lakásbérelnek, egy sor gyakorlati nehézség merül föl a számunkra. Ezért a szóbeli módosítunkban azt kérjük, hogy automatikusan garantálni kell ezen állampolgároknak a lakhatását egy fizikai formában kiadott dokumentummal. Tehát azt kérjük, hogy automatikusan lakatási vízumot kapjon az összes Európai Uniós állampolgár, aki az Egyesült Királyságban él 2020 június, nem, január 31-ig. Tehát egy olyan fizikai formában kiadott dokumentumról van szó, amely igazolást ad nekik, és ez az állásfoglalás 50. bekezdéséhez a módosító. Igen, a, értem a szóbeli módosítót. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Nincs. Akkor a szobeli módosított szavazásra bocsátom mellette. Ellene. Ezt ellenőriznem kell. Megnyitom a szavazást a szóbeli módosítóról. Kedves kollégám, éppen szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító mellette. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 57-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik. Ellenőriznem kell ezt. Megnyitom a szavazást. Kettes bekezdés, nem, 66-os bekezdés, kettes módosító. Lejátszárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 77-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 81-es bekezdés két részben, első rész, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 87-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88-as bekezdés név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 89-es bekezdés, három részben, mindegyik név szerinti szavazással. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részt, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk harmadik rész név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. Our next report by Mr. Következő jelentés, Mavrides kolléga jelentése, második bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész néz szerinti szavazás, megnyitjuk a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Elfogadva. Hármas e, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es módosító népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva hatos e, eredeti mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a hatos bekezdésről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 8 bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást a 12-es bekezdésről. Lezárom. Elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 28-as mellette. Lezárom a szavazást. Elutasítva 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Szereti szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es eh, név szerinti szavazás, illetve eh, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, illetve megnyitom a név szerinti szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 21-es név szerinti szavazás, lezárom a szavazást, elutasítva 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva a kettes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A kettes módosítóról név szerinti szavazás, lezárom a szavazást. Elutasítva 23-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 3-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 18-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt megismételjük, mert valami nem működött. Technikai probléma volt, tehát akkor megismételjük a név szerinti szavazást. A 18-asról szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Négyes módosító mellette ellene ellenőrizzük. A négyes bekezdésről megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15D mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha szeretnék, akkor a 15-öst ellenőrizzük, 15-ös D-ről megnyitom a név szerinti szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 16D mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. most a 26-os, tehát újból kell, hogy kezdjük. A 26-osról még egyszer szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva C preambul bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Áttérünk a teljes állásfoglás indítványról szavazás. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az utolsó ponthoz térünk, utolsó ponthoz térünk el kettes bekezdés mellette, első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A hetes mell név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva egyes mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk. Visszatérünk az egyes módosítóra, szavazzon mindenki, lezárjuk az ellenőrzést. Elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az ötös módosítóra. A szavazás név szerinti szavazás. Lezárjuk a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Név szerinti szavazás hatosról. Lezárom a szavazást. elfogadva jelentős többséggel. Népszerinti szavazás a teljes elsorolás indítványról. Megnyitom a szavazást a kedvelésből tartott állatok témájában. Lezárom a szavazást. Elfogadva kollégák, köszönöm szépen a részvételt. Most a szavazat magyarázatokra térünk át. kedves kollégák szeretettel köszöntöm önöket ezennel rátérnénk a szavazatmagyarázatainkra. kérem hogy a termet amint lehet hagyják el hogy a felszólalóknak megadjuk a lehetőséget. az első felszólalónk a bourgeois reportban az eu vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése a renew tól rafaela samira fog először beszélni parancsoljon egy percre öné a szó. Dear colleagues, there are 80. Kedves kollégek, 80-an szeretnének az elkövetkezendő másfél órában felszólalni, úgyhogy kérném önöket, hogy csendben hagyják el a termet, és Szemére Rafaelet kérném szépen, hogy tartsa meg hozzászólását, parancsoljon. Kedves kollégák, ma délelőtt megszavaztuk a Vietnámmal kötendő megállapodást. Nem volt egyszerű folyamat ez, de miután megfontoltam a dolgot, meg kellett szavaznom ezt a megállapodást. Azonban el kell mondanunk azt is, hogy a vietnámi helyzet messze nem ideális, a vietnámi kormány értékes lépéseket tett a megfelelő irányba, és a Vietnámmal kötendő megállapodás nem csak javítja majd az EU-Vietnám kereskedelmi kapcsolatokat, hanem platformot is biztosít a folyamatos emberjogi párbeszéd számára, és ez a vietnámiak javára válik majd. Fontos, hogy az emberi jogokat és a környezeti sztenderdeket a lehető legmagasabb szinten kezeljük. Szeretném a bizottságot kérni, hogy nézzenek utána, hogy hogyan lehet a, az átlátható objektív kritériumokat alkalmazni annak érdekében, hogy a kereskedelmi partnereinket segítsük, ez annak érdekében, hogy mindenki számára előnyös legyen ez a megállapodás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Obri asszony, egy perc, Google parancsoljon. Merci. Merci, madame euh, la Köszönöm, elnök asszony. Bravo, kedves kollégák! Bejönnek szavazni a vietnámi szabadkereskedelmi megállapodásról, a tönkreteszik a környezetet, az emberi jogokat, a lobbikat szolgálják, és így persgőt nyitnak mindenre. Közvetlenül felelnek egy ökológiai katasztrófáért, ami az Európai Unió és a Vietnám közti árukra vonatkozik, felgyorsítják az erdőírtást, beszélünk Green Deal-ről, de ez nem akadályozza meg, nem akadályozta meg, hogy megszavazzanak egy ilyen klímagyilkos megállapodást. A szociális területen is kizsákmányolják az embereket, a kapitalizmus globalizált formájának a kezében vannak ezek a dolgozók. A kényszermunka fölött szemet hújnak, be vannak tiltva a szakervezetek, a civil szervezetek, felhívták erre a figyelmet, úgyhogy nem tagadhatják, hogy a megállapodásnak katasztrofális ökológiai és egyéb hatása lesz. Cinizm, önök cinikusak. Fitzgerald egy percre az EPP-ből parancsoljon Uh, Köszönöm. Ez a megállapodás uh, segíteni fogja a munkahelyteremtést, amelyekre szükségünk van, sürgősen szükségünk van új munkahelyekre az európaiak számára, és támogatnunk kell a munkahelyteremtést és az innovációt. Én hiszek abban, hogy a, ha becsukjuk az ajtót, akkor nem fogja segíteni a folyamatot, az éghajlatváltozás, az jogi kérdések nagyon fontosak Vietnám kapcsán, az ENSZ ezeket el is ismerte, létezik a megállapodásban a munkavállalók jogáról szóló felzelet, ez teljes mértékben összhangban állt az illó standardokkal, nem szeretnénk őket izolálni, de természetesen az emberi jogi kérdéseket szoros figyelemmel kell eh, követnünk az éghajlatváltozást is, szükségünk van arra, hogy eh, az új régiókba és országokba eljussanak a vállalkozásaink, és így terjeszkedünk a standardok és az értékek mentén. Köszönöm. Thank you very much. And our next speaker, a következő felszólaló Mihály Sordova, ugyancsak az EPP-ből. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretném elmondani, hogy miért nem szavaztam a szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán. Általában véve határozottan támogatom a szabadkereskedelmi megállapodásokat, mert ez nagyon nagy lehetőségeket rejt mindkét fél számára. Másrésztről tudom, hogy ez a megállapodás viszonylag jól szabályozza azokat a, a területeket is, mint amilyenek például a munkaügyi normák, a környezetvédelem és így tovább, de sajnos ez a megállapodás nem igazán volt elég ahhoz, hogy a kormány szabadon engedje a politikai fogvatartottakat. 141 politikai fogvatartott van Vietnámban, a kormány nem tett gesztust, megmutathatta volna, hogy a politikai szabadságot is nagyra értékeli, és komolyan gondolja, az ezzel kapcsolatos vállalásait, de ezt nem tette meg, ezért tartózkodtam a szavazás során. Nagyon köszönjük képviselőtársunknak. Vonra Alexander következik az ICR-tól, egy percre parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én eh, a megállapodás mellett szavaztam, és az a hisztéria, amit érzékelek a ház másik oldaláról, mutatja azt, hogy jól szavaztam be kell valljam, nem volt ö, ö, könnyű a mérlegelés, emlékszem még a kommunizmus idejére, és néha nagyon nehéz egy olyan rezsimmel tárgyalni, amely embereket zár börtönbe, és Vietnám kapcsán ugyanez a helyzet. Meg vagyok győződve arról, hogy a szabadkereskedelem így segítheti a folyamatokat. Nagyon fontos a kiegészítő állásfoglalási indítványt élettel megtölteni. Éppen ezért az Európai Bizottságot arra szeretném felszólítani, hogy az emberjogi kérdéseket folyamatosan tartsa szem előtt, majd akkor is, amikor a hatástanulmányt készíti. Köszönöm. Képviselőtársunk és Mr. Bombát következik a GUE-ből, parancsoljon köszönöm elnök asszony kedves kollégák! a parlament első alkalommal a von der Leyen bizottság hatályba lépésétől kezdve egy szabadkereskedelmi megállapodást fogadott el, EU-Vietnám. Ez a demokráciát, a környezetet, a dolgozók jogait sérti. Egy autoriter, elnyomó rezsimet támogatunk ezzel és privilégiát biztosítanak mindig a multinacionálisoknak, a lakosság kárára. A két millió textilipari dolgozót érint ez, akik a szociális dömping áldozatai lesznek itt Európában. A multinacionálisok és a kormányok kizsákmányolják a dolgozókat, nem veszik figyelembe az illószabályokat, a szakszervezeti szabadságjogokat, és semmilyen mechanizmus nem szerepel ebben a megállapodásban, hogy meghatározott környezeti célokat lehessen szolgálni és nyomon követni. Gondoljunk a széndiokszid kibocsátás hatásokra is, ezért határozottan elutasítom ezt a rossz megállapodást. Köszönjük szépen a felszólását. Milán Brex következik az SND-től egy percre, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony a jogállamiság, a demokratikus és az emberi jogok, a dolgozói jogok tiszteletben tartása, mindezeken az értékeken alapul az Európai Unió. A a világ egyre jobban össze van kapcsolva, és terjed a populizmus és a pragmatizmus. Ezekről az értékekről elfeledkezünk, pedig főleg az ilyen megállapodás esetében nem szabad megfeledkezni ezekről az értékekről. Vannak olyan képviselők, akik meg vannak győződve arról, hogy gazdasági érdekek miatt el lehet nézni Vietnámban a demokratikus értékek hiányát és a dolgozók elnyomását, és ezért nem szavaztam meg ezt a megállapodást, ezt az állásfoglalást. Valójában mindez csak azt, fogja, azt kellene, hogy szolgálja, hogy a Vietnám tartsa tiszteletben az emberi jogokat, mert nem feledkedhetünk meg az emberi jogokról. Ami... A GUE-ból egy percre ugyancsak. Thank you, President. If the situation regarding Köszönöm. Hogyha javult a vietnámi emberjogi helyzet, mikor még nagyon magad, akkor hogy lehet ez, hogy Söncsi Dongung újságírót börtönben tartják az államcsíny miatt? megpróbálta a parlamentet megkeresni, arra kérte bennünket, hogy halasszuk el a szavazást, és mindenki azt mondja, hogy, hogy hogyan fejlődhet vala a helyzet, hogyha nem jövünk a, a, a nem javítunk mindezen. nagyon sokan kértek, könyörögtek azért, hogy elhalasszuk a szavazást. Éppen ezért a megállapodás ellen szavaztam, kritikus vagyok, és megmutatkoztunk, mint uh, uh, hipokraták uh, csoportja, és csak nagyon erőteljes, kötelező érvényi megállapodásokkal tudnánk előrelépni, mint a Párizsi legállapodás esetében. Ben, Mr. Balemei, parancsoljon. Kollégi, chers le vote de cet accord kedves kollégák, ennek a megállapodásnak a megszavazása egy nagyon nehéz kérdés volt. Az összes felvetésnek van igazsága, és különösen a emberi jogok helyzete Vietnámban nagyon aggályos. De nem a nullából indulunk ki, nem egy nem létező helyzetből indulunk ki, mert már ma is van kereskedelmünk Vietnámmal, fontos kereskedelmi partnere az EU-nak, és Vietnámot szolgálja ez nagy mértékben, és a valós kérdés, amit föl kell tenni, megtartsuk ezt a helyzetet, vagy pedig ösztönözzük Vietnámot, próbáljuk közelebb hozni magunk felé, és tűzünk ki környezeti, emberi jogi célokat, és ha kereskedelmi szabályokat állítunk föl, és kölcsönösséget írunk elő. Úgy gondolom, hogy így ez a jelentés, ez a megállapodás jó irányba mutat. Ha nem írjuk alá, akkor az a kockázat, hogy a Vietnám a nagy szomszéd felé fog fordulni, Kína felé. Valóban olyan világot akarunk? Európának lépnie kell, véleményem szerint. Merci beaucoup, monsieur Bellamy a következő felszólalónk mr az parancsoljon is egy van. köszönöm szépen elnök asszony én ellene szavaztam a megállapodásnak mivel úgy gondolom hogy ennek negatív hatása lesz a gazdaságunkra és foglalkoztatottságunkra. nagyon alacsony áron értékesti értékesíti vietnám a termékeit 2018-ban 27 milliárd euró volt a kereskedelmi mérleg, és azt gondolom, hogy ezt a kereskedelmi mérleg hiányt a megállapodás csak csökkenteni fogja. A delokalizáció is felmerül, mint probléma. Kommunista diktatúra van, Vietnámán nem tartják tiszteletben sem a környezetvédelmi, sem az emberi jogi szabályokat, tehát ne gondoljuk azt, hogy ennek a megállapodásnak csodahatása lesz. Az Európai Unió megcsalta azokat az értékeket, amelyek támaszkodik. Következő felszólalunk Kumplor Natri, az SND-ből parancsoljon. Madam President, the free triad... Elnök asszony, a szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal az első ilyen megállapodás, amelyet az Európai Unió fejlődő országgal köt meg. Vietnám nem egyszerű, nem könnyű partner a számunkra, még nagyon hosszú utat kell megtenni az emberi jogok és a politikai jogok területén, Azonban fejlődő országként Vietnám nagyon ambiciózus vállalásokat tett ebben a megállapodásban. Ez a megállapodás lehetőségeket teremt az európai és vietnámi munkavállalók és vállalkozások számára és Vietnám elkötelezte magát, hogy a munkajogban magas normákat alkalmaz, és hogy teljesíti az ILO megállapodásokban vállaltakat. Geopolitikailag is fontos ez a megállapodás, megerősíti majd az EU-hoz fűződő kapcsolatait, és nem fog annyira függni Kínától. Az Európai Uniónak folytatnia kell ezeket a kapcsolatokat, nem elég megállapodni egymással, egy megállapodásról, egy szövegről, folytatnunk kell az együttműködést és a párbeszédet a végrehajtás során is. Asszony következik egy percre az EPP-ből, parancsoljon. Yes. Uh, thank you very much. And I... Köszönöm szépen támogattam ezt az ajánlást, az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodást, hiszem abban, hogy a kereskedelem lehetőséget ad arra, hogy a környezeti, emberjogi, szociális standardok területén támogatást tudjunk adni a partnerországnak, hiszen a szabadkereskedelmi megállapodás az előnyös a cégeknek, az embereknek munkahelyet teremt mindkét oldalon. Tudom, hogy nem ideális a helyzet Vietnámban, az emberi jogok területén, de mi európaiaként és a vállalkozások szintjén is, és egyéni szintjén is támogatni fogjuk Vietnámot. Fontos a monitorozás, hogy hatékony legyen a megvalósítása az összes vállalásnak, környezeti standardok, szociális standardok és emberi jogi standardokra gondolok. Támogatom a szabály alapú kereskedelmi megállapodás Vietnámmal, mert ez sokkal jobb, mintha nincsenek szabályok és nincs kereskedelem. El kell, hogy fogadjuk, hogy már eddig is for, van forgalmunk Vietnámmal. Képviselő asszony, a következő felszólalónk Veronika Vrecionová, az ICR-ból parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szabadkereskedelmi megállapodás és a beruházás védelmi megállapodás, ezeket támogattam nagyon sok ország um, vámháborút indít, éppen ezért ez egy jó alkalom a nemzetközi kereskedelem politikában. Én a kommunista Csehszlovákiában nőttem fel, természetesen az emberi jogi kérdéseket mérlegeltem Vietnám kapcsán, követtem az ottani helyzetet, és tudom, hogy ott megsértik az emberi jogokat, politikai fogvatartottak léteznek, de meg vagyok győződve arról, hogy ezen megállapodáson keresztül az Európai Unió egy olyan eszköz teremtett, amely a helyzet javulását eredményezheti környezetvédelmi területen is és a kereskedelmi kapcsolatok javítása mellett ez segíthet. Jan Zakradil következik egy percre ugyancsak az ICR-ból, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony jelentéstevője voltam mindkét témának 2019-ig. és visszaléptem eh, azért, mert a zöldek eh, hazudoztak, eh, és Csehországban is személyemet támadták. Ezt szerették volna um, okként meghatározni ahhoz, hogy elhalasszák a, a megállapodást. Nagyon örülök annak, hogy szolid többséggel sikerült megszavazni a, megszavazni a megállapodást. Nagyon fontos, hogy mindez akkor született meg, amikor a protekcionizmus nő világszerte, és a parlament is azt is tudja, hogy milyen fontos a saját szerepe dél ázsiában Támogattam mindkét megállapodást. Felszólását egy epp és utolsó felszólalónk Sean Kelly következik egy percre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, teljes mértékben támogatom a szabadkereskedelmi megállapodást a Vietnámmal. A néppárt állandó előadójaként a délkelet ázsiai régióval kapcsolatban, és meg is szavaztuk a szingapori megállapodást Úgyhogy fontos, hogy támogassuk a, a kereskedelmet ezzel a régiókkal, és fontos a biztonságos beruházási környezet is. Az új megállapodás új perspektívákat nyit, 99%-ban megszűnnek a vám és nem vám jellegű akadályok. Az EU exportőrök számára fontos ez, hús, tejtermékek esetén ezért üdvözölni kell ezt a nagy lehetőséget Írország számára is, ez a megállapodása, és természetesen fordítva Vietnám számára is. Ez egy jó megállapodás, és remélem, hogy hatályba lép minél előbb. Köszönöm. Köszönjük képviselőtársunk, és hogyha megengedik, újra megadnám a szót első felszólalóknak, Rafael Szamirának, mivel a hangzavar miatt a teremben nem haladtuk a felszólását. Parancsoljon képviselő asszony! Kedves kollégák, ma délelőtt megszavaztuk a szabadkereskedelmi megállapodást Vietnámmal. Nem volt könnyű az eljárás, de úgy döntöttem, hogy megszavazom ezt a megállapodást. A vietnámi helyzet még mindig messze van az ideálistól. A vietnámi kormány fontos lépéseket tett a megfelelő irányban. Az FTA és a beruházási megállapodás javítani fogja a kereskedelmi kapcsolatot EU és Vietnám között, de plusz platformot biztosít az emberi jogi párbeszéd tovább folytatásához, és így a vietnámi polgároknak ez előnyös lesz. Az emberi jogi környezeti standardokat a legmagasabb szinten kell tartani. A bizottságnak azt javaslom, hogy vizsgálják meg, hogy a célokat és az átláthatósági kritériumokat hogyan valósítják meg, és ezek legyenek az alapelvek, amikor kereskedelmi partnereket keresünk, mert így szélesebb körben a több frakcióból is támogatást tudnak kapni ezek a szabadkereskedelmi megállapodások. És most ugyancsak ezt a vitát már befejezzük, de az állásfoglalás kapcsán ugyancsak három felszólón kért szót. Rósz Karolin, Polcsák, Stanislav és Válasz mik következnek. Először is Rósz Karolinnak adom meg a szót a burzsóá jelentés kapcsán. Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése állásfoglalás. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. A szabad kereskedő megállapodás Vietnámmal nagyon rossz hír. A kollégáim elmondták tegnap azt, hogy ez a megállapodás miért van teljes ellentmondással, a, azzal a célral szemben, hogy küzdjünk a, a felmelegedés ellenért, az Európai Green Deal-re. Azt is elhangzott, hogy miért nem e, megfelelő zöldek számára, hogy e, a, megszavazzák a megállapodást, hiszen nagyon súlyos az jogi helyzet, és nem tartják e, tiszteletben az illó szabályait. Nagyon negatív hatása van a megállapodásnak, e, az illegális halászatra kifejtett hatását illetően. 2007 óta sárga lapos e, eljárásban van a Vietnám, mert nem tartotta tiszteletben a halászati szabályozásokat, és a, a megállapodás még mindig eh, eh, nincs tekintettel arra, hogy eh, megsértettek a szabályozásokat, és az illegális halászat elleni küzdelem nagyon fontos célja az Európai Uniónak. A szabadkereskedelmi megállapodás lehetetlenítette azt, hogy megszavazzam ezt. E paní předsedající skutečně to nebylo jednoduché rozhodování v této věci. számunkra nem volt ez könnyű választás, akik korábbi kommunista országokból érkeznek, hogy egy kommunista országgal megállapodást kössünk. Én a megállapodás mellett szavaztam, hiszen az előnyök még mindig többségben vannak. Természetesen nagyon fontos a szabályok szerint eljárni, egy ö, ö, olyan megadáshoz képest, amikor a, megpróbálunk szabályok nélkül rendezetlen módon cselekedni. Már most is együttműködünk Vietnámmal, és úgy gondoljuk, hogy a kereskedelem ben növekvő standardok léteznek, a környezetvédelmi standardokat betartják majd, illetve a beruházás védelmi intézkedéseket is betartják az érintettek, tehát e, ezek a pozitív lépések megmaradnak. Éppen ezért szavattam mellettem. Egy percre parancsoljon. Thanks, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Sok szabadkereskedelmi megállapodás esetén véleménykülönbség van CETA, Japán, Dél-Korea, Mercosur. Ezeknek a megállapodásnak többféle hatása van, és a szabadkereskedelem az sok mindenkinek még pozitívan hangzik, de gondoljunk a klímára, az egészségre, a lakosok érdekeire úgy látjuk, látjuk, hogy a szénszektor is milyen hatása van az ilyenfajta megállapodásnak. Gondoljunk az munkaügyi jogok védelmére, és gondoljunk az egész világ érdekére, a klímarendszer tekintetében is be kell gondolnunk. Itt gyakorlatilag a kapitalizmust támogatjuk, a környezetvédelem, az e-, e-, közegészségügyi standardok kárára, a széndiokszid kibocsátás is fokozza, a legolcsóbb és a leginkább kizsákmányoló módon előállított termékeket keressük, csak azért, hogy pénzhez jussunk. Ez nem egy szabadkereskedelmi megállapodás, ez borzasztó. Térünk a Vietnámmal kapcsolatos beruházásvédelmi megállapodásra, ahol is egy szavazat magyarázunk. Mihály Sojdrova van, parancsoljon képviselőasszony. E, Köszönöm szépen. A beruházás védelmi megállapodást támogattam a szavazatommal. Egy olyan megállapodásról van szó, amely egy kicsit más jellegű, mint az előző megállapodás, amelyről szavaztunk. Lényegében arról van szó, hogy az Európai Unió ma az ötödik legnagyobb befektető Vietnámban. Vietnám tehát egy nagyon fontos partnerünk. Fontosnak tartom, hogy az európai beruházók és beruházásaik védelmet élvezzenek Vietnámban, ez a megállapodás pedig ehhez szolgáltat világos szabályokat. A vietnámi beruházások lehetővé teszik, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Azt várjuk, hogy Vietnám ne csak gazdaságilag közel legyen majd az Európai Unióhoz, hanem az emberi jogok és a jólét területén is. A cseh köztársaságban körülbelül 60 ezer vietnámi él, helyzetük nem egyszerű, ez a megállapodás viszont javít, hatja a helyzetüket. Nagyon köszönjük képviselő asszony, és tovább haladunk ugyancsak az EU-vietnámi beruházásvédelmi megállapodás állásfoglalási részére. Marian Kiári kért egy felszólási lehetőséget. Parancsoljon képviselő úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Barátsággal tekintek a Vietnám felé. A csendes oceáni területekért feleltem öt éven keresztül. Tudom, hogy nagyon egy erőfeszítést tesznek az ottani lakosok. Ugyanakkor a valóságot sem szabad elfelejteni, objektív adatok alapján kell dolgoznunk, és olyan kapcsolatot kell felállítanunk, amely az or- világ minden országával kialakítható. Nemzetközi kapcsolatok területén az EU számára minden alkalommal fontosak az emberjogi kérdések. Nem szavaztam meg ezt a megállapodást, mert nem előnyös az európaiak számára, mert a szabadkereskedelem ideológiája hatja át, és a népeket kell, hogy szolgálja az EU. Semmilyen megállapodást nem fogok megszavazni, ami a relokalizációt támogatja, Európából a ki delokalizációt, és nem szabad egy magánérdek kezébe helyezni, vagy nemzeti érdekek kezébe helyezni egy ilyen megállapodást. Na ezért nem szavaztam meg az EU-Vietnám megállapodást. Komisszió, nagyon köszönjük a megszólását, és átkértérünk a következő riportunkra. Itt a közös érdekű projektek uniós listájánál az első felszólalón Cornélia Ernst a GUE-ból. Parancsoljon, képviselő asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen én az állásfoglalási indítvány mellett szavaztam, és így a lista ellen, a közös érdekű projektek lista ellen. Miért van ez így? Egyértelműen el szeretném mondani, ezt ezen a listán 50 gázprojektet szeretnénk támogatni, 50 ilyen projektet, és mindezt az éghajlati változás idejében, tehát olyan projekteket szeretnénk ezzel támogatni olyan tagországokban, amelyek olyan projektek környezetkárosítók. Ha ezt pontosan megnézzük, akkor el kell mondanunk azt, hogy Mindez nem összeegyeztethető a párizsi megállapodással, sem más megállapodásokkal. Ez egy szegénységi bizonyítvány, hiszen az éghajlati szükségállapot kihirtetése, amelyhez mi is a nevüket adtuk, nevünket adtuk, ezt úgymond a sútba dobhatjuk. Ezáltal um, nem tudunk ezzel egyetérni, sokkal inkább megújuló energiaforrásokra kell a pénzt fordítanunk, például határokon átnyúló e, elektromos hálózatokra, például um, e, Svanországból um, e, az észak, északi országokba szállítható szolár energiáról, ez nem összeegyeztethető a Párizsi megállapodással. A következő felszólunk ugyancsak a GUE-ból, Obrimanon az európai bizottság bemutat egy nagy green deal tervet és akkor a kollégák meg megszavaznak egy ironikusan közös érdekűnek nevezett projekt listát ami 32 gáza kapcsolatos projektet tartalmaz. Akkor milyen közös érdekről beszélnek, amikor támogatják a gáz infrastruktúra fejlesztését, amikor a gáz 20%-át képviseli a széndiokszid kibocsátásnak a világszinten, akkor 29 millió, e, milliárd eurót közös pénzből finanszírozzák ezt a klímagyilkos projekteket. Hogy tudnak ilyenről beszélni, amikor importálunk is gázt, ami a helyi lakosság egészsége